mindenkinek, franciául, angolul és németül. Mint látják, nem Karima Deli vagyok, de én fogok elnökölni a közlekedési szakbizottságban ma délelőtt. Nem akarom önöket a kétségbeesésbe kergetni, angolul fogok elnökölni, megnyugtatom önöket, mert látom, hogy veszik fel a fejhallgatót. Szóval következzen a következő napi rendi pont a szakpolitikai osztály tanulmányával fogunk megismerkedni az Európai Unió postai szolgáltatásairól. A célja ennek a megbeszélésnek az, hogy tekintsük át a kihívásokat és lehetőségeket a jövőre. Hadd üdvözöljem a Copenhagen Economics két szakértőjét, Szerpikész és Facino kollégákat Először Facino asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, e, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és bemutathatjuk a Transzakbizottság számára készített tanulmányt a postai szolgáltatásokról az EU-ban. E, Szörpékész kollégával együtt készítettük ezt a tanulmányt, a postai szolgáltatások az egyik szakterületünk. Három fejezetre épül ez az előadás. Először bemutatjuk, hogy mik a fő fejlemények az EU postai e, szektorában, aztán megvizsgáljuk a kihívásokat, lehetőségeket és szakpolitikai válaszokat, végül ajánlásokat adunk. Először e, némi háttérrel szolgálnánk a postai szabályozási háttérről. Három irányelv született, az első 97-ben, 2008-as az utolsó, és 2002-es a második. Most egy olyan jogalkotási szakasz indult, amikor a bizottság újra felvizsgálja az irányelvet, és 2018-ban megszületett a rendelet a határon túlnyúló csomagszolgáltatásokról. A postai és kézbesítési szektor nagyon jelentős az EU-ban, 80 milliárd euró a teljes forgalma, Litvánia és Lettország teljes GDP-ét is meghaladja, 1,7 millió ember dolgozik, és 2,4%-os a növekedés nagyobb, mint az infláció. A modernizáció, a digitalizáció nagy lökést adott a szektor fejlődésének. Látható, hogy a csomagkézbesítés növekszik, a levélkézbesítés azonban csökken, és mivel sokan vásárolnak online, az express csomag kézbesítés egyre jelentősebb mérképe, mértéket ölt látható, hogy a levélkézbesítésnél az állami hagyományos szolgáltatók még mindig túlsúlyban vannak, de most már digitális riválisuk is akadt, e-mail, online bankolás, ami viszont a csomagkézbesítést illeti, itt a hagyományos szolgáltatók jelentős piacot veszítettek, nagy a verseny. Ennek a következménye a, az, hogy a pénzügyi hatékonysága a hagyományos szolgáltatóknak csökkent az elmúlt években. Most nagyobb figyelemet fordítunk a környezeti hatásokra, megváltozott a termék mix, és nagyobb a mm, környezetterhelés, hiszen 12-szer akkora a széndiokszid kibocsátása a csomagkézbesítésnek, mint a levélkézbesítésnek ugyanakkor a teljes nettó kihatást nem mérték fel a környezetre vonatkozóan, hiszen lehet, hogy a csomagkézbesítés helyett a fogyasztó maga autózik el egy adott címre, és az nagyobb környezeti kihatással jár. Most átadom a szót Mindogász kollégának a kihívások lehetőség bemutatására. Hölgyeim és uraim, fontos hangsúlyozni a tanulmányunkban, hogy a postai és kézbesítési szektor előtt nagyon sok kihívás áll. Mindennek előtt a klíma kihívás, ami fenyegeti az egyetemes postai szolgáltatás fenntarthatóságát, és ez nem csak a postákat érinti, hanem a kiszolgáltatott állampolgárokat is, akik rá vannak szorulva erre a mm, szolgáltatásra, és egy csomó munkahely is veszélybe kerülhet. Nagyon bonyolult, összetett a kép, hiszen nem csak a postai szabályozás vetődik itt fel, hanem más szabályozási területek is, környezetvédelem, mint szakpolitika, hozzáadott érték, adószabályozás, és a tanulmányunkban mindezeket az összefüggéseket megvizsgáljuk. Igen. Vannak azonban lehetőségek is ebben a szektorban. Az elektromos kereskedelem terjedése óriási lehetőséget jelent, hiszen léptékbeli megtakarításokat lehet eszközölni. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy a hagyományos postai szolgáltató cégeknek nagyon kicsi része tudta a hanyatló levélkézbesítés helyébe állítani a fejlődő csomagkézbesítést. A nemzeti postai szolgáltatók márkáját jobban ki lehetne használni. Egyes országok ebben jók, Franciaország és Belgium például, La Post és B Post nagyon sokféle közérdekű gazdasági szolgáltatást nyújtanak, és más országok egyre inkább érdeklődnek jó receptek iránt egy másik lehetőség az új technológiákban rejlik. Ezeket a hatékonyság és az új szolgáltatások mm, képítése szempontjából fel lehet használni. Nagyon fontos gondoskodni róla, hogy a szolgáltatók rugalmasak legyenek, és ki tudják aknázni ezeket a lehetőségeket. És hogyha megnézzük a különböző országok helyzetét, nos, a szakpolitikai vitákban a rugalmasság kifejezés mindenütt hangsúlyosan szerepel. Arról folyik a szó, hogy mekkora rugalmasságot kell, hogy kapjanak ezek a hagyományos postai szolgáltatások a postai irányelvek minimális feltételeket szabnak meg a tagállamok számára. Például, hogy hányszor kell egy héten a kézbesítőnek kimenni eh, minden házhoz. Ötször. Egyes országokban a nemzeti előírások azonban hat napot tartalmaznak, tehát szigorúbbak. Vannak olyan országok azonban, ahol öt alá szeretnének menni. Ez az egyik eh, vitás kérdés. Egy másik szakpolitikai vita az árképzés rugalmasságával kapcsolatos, és a közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy olyan tendencia alakult ki, hogy az egyetemes szolgáltatások fenntarthatósága fontosabb, mint a verseny. És ezzel eljutottam az utolsó szlájdhoz, az ajánlásainkhoz. A fő ajánlásunk az, hogy ne feledkezzenek meg róla, hogy a tagállamok szükségletei különbözőek, mert különböző problémákkal állnak szembe. És történelmileg a fő szempont az volt, hogy a monopóliát megfékezzük ezen a piacon, ezt követte a liberalizáció. Hogyha még egyes országokban továbbra is ez a helyzet, közgazdászként arra emlékeztetnénk, hogy az egyértelmű piaci kudarcok esetén szabad csak beavatkozni. Egyes tagállamokban a fő szempont az egyetemes szolgáltatások fenntarthatósága és ezekben az országokban a szabályozói keret megfelelő rugalmasságot kell, hogy biztosítson a körülményekhez való alkalmazkodásra. Végül pedig a közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy a kereskedelmi és működési rugalmasság lehet, hogy nem lesz elegendő az egyetemes szolgáltatások fenntarthatóságához. Ezekben az országokban hatékony állami támogatási szabály jogra lenne szükség, ugyanakkor a munkavállalók problémáinak a kezelésére ebben a szektorban. Ezzel zárul a tanulmányunk ismertetése, és szívesen állunk rendelkezésre a kérdésekhez. Először is köszönöm szépen Facsina asszonynak és Cserpikis úrnak a bemutatót. Nézzük akkor az első kérdéskört, a koordinátoroknak fogok szót adni. Marinescu úr nincs itt, de Fabián úr gondolom itt van, fel is emelte a kezét, akkor parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentést. Az ember, ha a fiatalságára gondol, emlékszik, hogy az első posta irányelv esetében ki volt az irányelv, azt a második, harmadik, irányába, és azóta sem tudom megszabadulni a témától. Így aztán két megjegyzésem is adódik. Először is az alapgondolatunk az volt, nem tudom, hogy jól olvastam el a tanulmányt, tehát az első eh, eh, a cél az volt, hogy elérjük olyan dolgokat, amelyeket nem értünk el, hogy igazi postai belső piacot hozzunk létre. A valóság az, hogy már a még erősebben lezárt nemzeti piacok vannak, mint annak idején voltak és itt egy pont nagyon fontos szerepet játszik, amelyet megemlít a tanulmányban, már a diákon nem volt, az, hogy vannak tagállamok, amelyek úgy alakították ki a postai szolgáltások szerződését, hogy megakadályozhassák ezzel az integrált belső piac kialakulását, és ennek a következménye az, hogy ma olyan tarifák vannak, amelyek az Európai Unión belül a határon átnyúló forgalomra nagyobb díjakat szabnak ki, mint a belső hazai piacon. Az első irányelven még nem is szerepelt ez a probléma. Ez a veti azt fel a kérdés, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy legalább egy integrált belső piac jön létre, és ne 28 vagy február 1 27 nemzeti postpiac, postapiac működjön egymás mellett, ahol határnál díjakat szabnak ki. Aztán beszélt az érdemleges köt, kötelezettségekről. Hogyha európai szinten nézzük ezeket, ugye látjuk, hogy öt napos szállítási határidő van, és néhány minőségi követelmény. A többi, ez az európai alapon többi mind nemzeti szolgáltatási kötelezettség. Például a hazámban azt szabályozzák, hogy mennyire lehet a postaláda a, lak, a lakótól maximum két kilométerre lehet, a postaláda. Ez tehát emeli a ö, költségeket, de nem az európai jogszabályalkotó feladat körébe esik. Az általános ö, érdekű szolgáltatások esetében az, tudik, hogy a monopólium a posta, az állam delegál olyan hat, hatásköröket a postára, vannak korábban a, a, például az államok a nyugdíjat és a postán keresztül utalták ki, most már szerencsére nem. De hát nem hatóságoknál vannak ezek a hatáskörök, hanem a postánál. És ez nagyon nehézé teszi. Az, hogy verseny alakuljon ki a piacon, hogy más vállalatok is ö, versenyezzenek, mert egy nagyon erős monopólium van, és ez az értelmes szolgáltatások piacát akadályozza, kilökésokat akadályozza. Tehát olyan módosításokra van szükség, hogy a posta arra koncentráljon, amire hivatott, tehát hogy postai szolgáltásokat nyújtson. És itt egy harmadik kérdés is utalunk, vajon az első posta, irány, posta irányelvnél, meg még a zöld könyvnél is, még a 80-as évek végén, arról volt szó, hogy a csomagszolgáltatás liberalizált volt, vagy liberalizált, Emlékszünk arra is, hogy a határon átnyúló csomagküldő szolgáltatások árképzésének átláthatósága volt a cél. Egyre növekvő a, ez a piac, ami pozitív vagy negatív példa ez. Beszéltünk a cross subsidies, a kereszt a, a, a, támogatások rendszeréről, ezek korlátozottak az európai irányelv alapján, különösen a harmadik posta irányelvben fogalmaztuk, irányoztuk ezt elő, tehát a monopóliumból származó bevételek nem tehetőek át egy az egyben a versenypiacra, tehát itt megint csak a jó öreg monopólium működését látjuk, tehát nem fontos volna, hogy végre egy integrált belső piac jön létre a postai szolgáltatások összességében, és ezek az előbböntött pontok, eznek akadályai. Gondoljuk ezt végig. Köszönöm szépen, Ferber úr, és köszönjük a történelem leckét is. Danielson úr fogja most megkapni a szocialistáktól, aztán pedig a Rinyútól Dominik Riké. So thank you. Köszönöm a szót, és köszönöm a jó prezentációt kiemelt nagyon fontos aspektusokat. Én magam részéről ennél a kérdésnek és mások aspektusra koncentrálnék, koncentrálnék, amit a jelentősben láttam, de a prezentációban nem szerepelt. Mert a digitalizáció és a növekvő elektronikus vásárlások a csomagküldő szolgáltatások bővülését követhető meg Európában, ugyanakkor itt növekszik a verseny is az ágazatban. És ez a verseny nagyon sok esetben a fogyasztó hasznára szolgál, de sok esetben a munkavállalók kárára. Nagyon fontos aspektus ez, sok országban látjuk ezt, hazámban is, hogy az állami tulajdonú szolgáltató alszolgáltatókat alkalmaz, amelyek sokkal kisebb díjjal dolgoznak, mint az anyavállalat. Az én frakcióm számára nagyon fontos a munkavállaló joga is az ágazatban milyen lehetőséget lát arra, hogy biztosítsuk azt, hogy a megnövekedett kereslet és verseny, ami sok esetben persze hasznára válik a társadalomnak, ne a munkavállalói jogok kárára bővüljön. Itt az egész jelentést nem olvastuk de van egy listája különféle foglalkoztatási, szolgáltatási szerződéseknek, az Amazon modelljének. Mit tudhatunk mi szakpolitika készítők, hogy biztosítsuk európai szinten a e kérdések megoldását, és szélesebb merítésben mi, döntéshozó mit tehet? Vannak ugye bizonyos közös ajánlások, de mi van az a két konkrét ajánlás, amely az Európai Parlamentben ülő politikus számára, jogalkotók számára fontos lehet? Köszönöm, Danielson. Rinyú részéről röviden hozzászólnék én is. német vagyok, Németországban és vidéki területeken folyik erről vita. A postai szolgáltatás ugye minden nap kéne, hogy működjön, de hát nem tudjuk, hogy jön-e vagy nem a postás minden nap. A helyzet azt is jelenti, hogy néha jobb lenne, ha nem monopólium volna, hanem egy sokkal inkább versenypiac, a szolgáltatások végsősorban jobbak volnának. Ön szerint az egyes tagállamokban hogy működik ez? Mert tudom képzelni, hogy Németországban egy vidéki terület nem annyira számít vidékinek, mint más országok vidéki területei. Tehát eh, hogy működik ez más országokban? Mindenhol jól működnek postai szolgáltatások? Hetente 5-6 naponta van erre a szabályozási keret, vagy vannak-e problémák a monopólium ellenére ilyen tekintetben is. És ön szerint mi volna, mi történne, ha megtörnénk ezt a monopóliumot, és ezt a szabályt, hogy a posta minden nap meg kell jöjjön. Most pedig a zöldek nevében Kafur. Köszönöm szépen! Köszönöm, és hogy köszönjem meg a szerzőknek nagyon átfogó jelentés. Szerintem rámutat arra, hogy milyen szolgáltatásokat, sokféle szolgáltatásokat nyújt a posta. Nem csak kiszállításról van szó, hanem egy szociális szolgáltatást is. Nagyon sok vidéken élő idős ember számára jól tudjuk, hogy a posta az államhoz való kapcsolat mikéntje, és én értelemben az emberek nagyra értékelik, és szeretnék a folytatná működését. Említették a postai szolgáltatások környezetvédelmi hatásait, meg a kihívásokat, melyeket az online kiskereskedelem, kereskedelem bővülése jelent, és a, a szindioxid lábnyom növelését, hogyha apró, apró cikkeket is nagy dobozban küldenek ki. Kérdésem főleg a szinergiák lehetőségét érinti. Különösen a városokon kívüli területen az állam más és más szállítási szolgáltatásokat működtet, postai egészségügyi, egészségügyi szállítást, iskolai szállítási szolgáltatásokat és vidéki köz, közlekedést, tömegközlekedést. Vajon megvizsgálták -e a szinergia lehetőségét az állam ezen szolgáltatásai, szállítási közlekedési szolgáltatás között? Vannak országok, van egy, egy postai busz, amely egyben tömegközlekedést is kínál a postai szállítás mellett, és ez nem csak környezetvédelmi megtakarítást jelent, hanem a vidéki közösségek számára a, is nagyon fontos, mert ők megszenvedték az elmúlt évben az állami szolgáltatások szűkülését. Van-e olyan ország példa, amelyre utalhatnánk ebben az összefüggésben? És végül, végül pedig hadd köszönjem meg a jelentést. A postai szolgáltatások nagyon gyors változásokon mennek át. Ahhoz, hogy túléljünk, túléljenek, van szükség, és erre kell bátorítani őket, hogy az állam továbbra is szol, nyújtsa ezeket a nagyon nagyra értékelt szolgáltatásokat. Köszönöm, Kafur. Heider... Nem, Losantő asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Mindenképpen szeretném elmondani azt, hogy mennyire fontos a postai szolgáltatások ágazata Európában. Úgy gondolom, hogy két nagyon fontos elemet kell figyelembe vennünk. Az első tulajdonképpen ennek az ágazatnak a gazdasági súlya, a másik pedig ennek a szerepe, az általános szolgáltatások végrehajtása, amit ugye mindannyian tudjuk, hogy melyik irányelv szabályoz. Folyamatosan nyújtott, jó minőségű szolgáltatásról van szó minden egyes európai felhasználó számára. Ami ennek az ágazatnak a gazdasági súlyát illeti, 79 millió európai, vagy euróról van szó itt az Európai Unión belül, és Franciaországban a harmadik legnagyobb foglalkoztató a posta, és az első legnagyobb kereskedelmi rendszer Franciaországon belül. Éppen ezért nagyon nehéz szembeszállniuk azzal a versennyel, amelyet az amerikai konkurensek, versenytársak jelentenek. Mindannyian tudjuk, hogy a postai szolgáltatások ugye egyetemes szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek általános érdekű szolgáltatások. Most már az Európai Unióban mindenhol nyitott a csomagok piaca, és ezen kívül a banki szolgáltatások piacáról is beszélnünk kell. Úgy gondolom, hogy mindenképpen csökkenteni kell a különbségeket a városi, a város melletti és a vidéki zónák között. Szeretném felhívni a figyelmüket viszont egy problémára, ugyanis úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lennünk, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezek a szolgáltatások alapvető fontosságúak, de sok esetben ezek nem termelnek profitot, tehát a magánszektor nyilván nem akarja ezeket a szolgáltatásokat átvállalni. Köszönöm szépen, Rusztúr az ECR nevében jelentkezett? Nem? Dali asszony a GUE nevében. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a két meghívott vendégnek, hogy eljöttek. Mint ahogy a többiek is elmondták, úgy gondolom, hogy remekül összefoglalták azokat a kihívásokat, amelyeknek a postai szolgáltatásoknak meg kell felelniük. Írországból jövök, tudjuk, hogy hogyan működik az írposta, tudjuk, hogy mik voltak a problémák, és hogy milyen sokan próbálták megvédeni a vidéki postákat, hogy ezek megmaradjanak, és továbbra is szolgáltatást nyújtsanak. Voltak problémák a nyugdíjak kiosztásával is, természetesen ez igazából egy szociális társadalmi szolgáltatás, tehát ennek mindenképpen megfelelően kell dolgoznia. Rengeteg racionalizálás és átszervezés történt az általános érdekű szolgáltatások piacán, és egyre kevesebb embert foglalkoztat a posta az alternatív megoldások folyamatosan növekszenek, ugyanakkor itt nem mindig ugyanolyan jók a munkafeltételek, és nem jók a fizetések sem. Ezek a fapados versenytársak sok esetben veszélyesek lehetnek. Éppen ezért oda kell figyelnünk a postai szolgáltatások piacának alakulására. Tehát nagyon sok esetben az egész európai általános érdekű szolgáltatásban dolgozók számára negatívak voltak, ezek az alternatív piaci szereplők, akik nem standard munkaszerződésekkel foglalkoztatnak embereket, nulla órás szerződések vannak, onkol módon dolgoznak, és ez a munkafeltételeket minden esetben gyengíti. Nekünk meg kell védenünk ezeket a munkavállalókat, és meg kell védenünk az egész ágazatot. És hogyha tovább feszegetjük a liberalizációt, az még rosszabbá teheti a helyzetet meg kell néznünk az irányelvet, és az irányelv igenis kimondja, hogy a szociális és társadalmi kihatásokat is vizsgálni kell a liberalizáció szempontjából. A kérdésem az, hogy nemzeti szinten további rugalmasság megadása nem azt jelenti -e majd, hogy megint csak lefelé húzzuk a normákat, és végül pedig egy teljes vad, szabad piac jön létre a postai szolgáltatások területén. Ez a legfontosabb kérdésem. Ami pedig a környezeti kihatásokat illeti, ezt is nagyon érdekes résznek találtam, és hogy erről még tudnának többet mondani, azért is nagyon hálás lennék. Köszönöm szépen, Garcia Munoz képviselő lesz az utolsó, aki hozzászól ebben a körben. Tessék! Köszönöm szépen, és köszönöm a két meghívott vendégnek, hogy eljöttek, és ilyen remek prezentációt tartottak. Nagyon örülök annak, hogy a végrehajtott politikák társadalmi kihatását is vizsgáltuk, valamint hogy szóltak a rugalmasságról, ennek az ágazatnak a fenntarthatóságáról és a környezeti kihatásokról is. Annak is örülök, hogy az érzékeny és veszélyeztetett csoportok is megjelentek az előadásban. Gondolok itt az idősekre és a vidéki területen élőkre. Én is vidéki területről érkezem, és mindannyian tudjuk, hogy a postai szolgáltatások egyfajta szociális, társadalmi szolgáltatásnak is tekinthetőek, egyfajta hidat jelentenek az ott élők és a külvilág között. Fontos, hogy ezekre a területekre is megfelelőképpen eljussanak a postai szolgáltatások, a levelek, de nem csak a levelekre gondolok, hanem például a helyi kézművesek termékeinek eladására, gondolok mondjuk arra, hogy mindenki megfelelő gyógyszerhez jusson, hogy mindenki egyszerűen tudjon magának vonatjegyet vásárolni. Tehát ilyen egyszerű és mindennapi szolgáltatásokra is gondolnunk kell, ekkor érvényesül igazán a postai szolgáltatások hozzáadott értéke. Nagyon sokat beszéltünk a környezeti kihatásokról, erről természetesen a jövőben is beszélnünk kell. Nyilván el kell különítenünk a leveleket és a csomagokat, hiszen egészen máshogy alakul ennek a két ágazatnak a jövője. Ami pedig a csomagokat illeti, itt különösen fontos a környezeti kihatásról beszélni, különösképpen a kis csomagok esetében. Az ebben az ágazatban dolgozó vállalatok figyelmét fel kell hívnunk erre a környezeti kihatásra, csak így lehet fenntartható a postai szolgáltatások piaca. Köszönöm szépen, Garcia Munoz asszony! Akkor most megadom a szót meghívott előadóinknak, hogy választ adjanak a Transzakbizottság tagjainak a kérdéseire, melyikük szeretné kezdeni. Önök dönthetik el. Köszönöm szépen, akkor Cseppi kiszúrnak adom meg a szót elsőként. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a remek kérdéseket. Szeretném tehát összefoglalni a kérdéseket, és ezekre így csoportosítva válaszolni. Valóban vannak aggályok az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kapcsán. Egyik oldalról rendkívül fontos, hogy nézzük a verseny alakulását, és tudjuk, hogy vannak olyan eszközök, amelyek a negatív kihatásokat csökkenteni tudják az általános gazdasági érdekű szolgáltatások kapcsán. Ugyanakkor meg kell néznünk azokat a lehetőségeket, amelyeket még nem használtunk ki ebben az ágazatban. A postai szolgáltatások esetében ugye egyre költségesebb bizonyos szolgáltatások nyújtása, ugyanakkor az árak nem emelkedhetnek ugyanilyen ütemben. Egyrészt azért, mert akkor a felhasználók nem tudnák megfizetni ezeket a díjakat, másrészt pedig figyelnünk kell a digitalizáció kihatását is. Tehát a szolgáltatás nyújtók egyáltalán nem szabadon határozhatják meg az áraikat, és ez igen komoly kihívást jelent a postai szolgáltatásban dolgozó vállalatok számára. felmerült egy kérdés annak kapcsán, hogy további szabályozásra van szükség, vagy pedig inkább csökkenteni kellene a szabályok számát. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy minden a politikai célkitűzésektől függ. Azt kell tehát meggondolnunk, hogy vajon mi is a célja a postai szolgáltatások szabályozásának gazdasági perspektívából nézve nagyon komoly kihívások merülnek fel. Meg kell tehát néznünk a piac jelenlegi alakulását, a piaci valóságot, meg kell néznünk a városi és a vidéki területeket. A vidéki területeken sok esetben egyáltalán nincsen semmilyen konkurencia, bár bárki szabadon beléphetne a piacra, de egyszerűen a gazdasági valóság azt mutatja, hogy a volumen nem elégséges ahhoz, hogy több szereplő is belépjen a piacra a vidéki területeken. Tehát bár elvileg lehetne több piaci szereplő is, a piac mégis úgy diktálja, hogy nem lépnek be újabb szereplők. Másrésztről pedig valóban jogos kérdés feltenni azt a kérdést a jogszabályjal, a szabályozással kapcsolatban, hogy ugye ez a jogszabály még a digitalizáció előtti időkből származik. Mint ahogy a prezentációban is elmondtuk, gondolkodunk azon, hogy mik pontosan a piaci hiányosságok, és hogyan lehetne ezeket orvosolni. Ami pedig a szociális, társadalmi feltételeket és lehetőségeket illeti, több platformon is felvetettük már ezt a kérdést. Nem tudom, hogy észrevették-e így karácsony után, hogy több helyen problémák voltak, sőt, sztrájkra is sor került, például Finnországban, és ez nagyon komoly változásokhoz vezetett minisztériumi szinten. A kihívások tehát előttünk állnak, és egy rendkívül fontos dolgot is figyelembe kell venni, illetve meg kell gondolni, ez pedig az egyenlő lehetőségek alapelve. Tehát amikor különböző szereplők jelennek meg a piacon, és ezeknek a szereplőknek különböző szabályoknak kell megfelelniük, akkor az a piac torzulásához vezethet, és nem megfelelő versenymagatartást alakíthat ki. Ezt mindenképpen meg kell még vizsgálnunk, hogy például a tanúsítványok és az engedélyek kiadásánál hogyan lehetne biztosítani azt, hogy bizonyos minimális normák érvényesüljenek. Köszönöm. Okay. So, thank you very much. Köszönöm szépen. 20 perc előnyben vagyunk, úgyhogy kis szünetet tudunk tartani. 10 órakor viszont a horvát elnökség bemutatásával kell folytassuk, a prioritásokat megbeszélve. Két államtitkár vendégünk lesz. 10 órakor folytatjuk, tehát köszönöm.

So, ladies and gentlemen, please take your seats. Kérem, foglaljanak helyet. Dear colleagues, we, uh, I want to start with... Uh... Kedves kollégák, folytassuk a délelőtti ülést, és üdvözlöm a tanács horvát elnökségét, amit ma Josip Bilaver államtitkár úr képvisel a Tengerészeti Közlekedés és Infrastruktúra Minisztériumból ezen az oldalamon, és Frano Matusic, a horvát idegenforgalmi államtitkár. Üdvözöljük Önöket itt az Európai Parlamentben. Mint tudjuk, a horvát elnökség a plenárison a múlt héten ismertette a prioritásait, és most alkalmunk lesz az illetékességi területünkön, a közlekedésben és a turizmusban részletesen megismerni ezeket a prioritásokat a horvát elnökség az egységes kereskedelmi övezetet, a turizmust, az innovációt, a digitalizáció terjesztését kívánja eh, folytatni Különösen üdvözlöm a turizmus hangsúlyozását, hiszen a szakbizottságunk számára is egyre fontosabb ez a szektor, és szeretnénk, hogyha egyre inkább európai szinten kezelnénk a turizmus kihívásait hadd adjam meg először a szót a két államtitkárnak, akik 10-10 percet fognak beszélni, ezt követően a koordinátorok kérdezhetnek, majd a két államtitkár válaszol, ezt követően pedig a szakbizottság többi tagja számára is megadom a szót. Először Bilaver úrnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Tisztelt bizottsági alelnök úr, tisztelt képviselő asszonyok, képviselő urak, megtiszteltetés számomra, hogy elnökségünk közlekedési prioritásait ismertethetem. Josip Bilaver vagyok, államtitkár vagyok a tengerügyi közlekedési és infrastruktúrális minisztériumban és én fogom elmondani horvátul a prioritásaink ismertetését, úgyhogy kérem, tegyék fel a fejhallgatót. Köszönöm az Európai Unió horvát elnöksége komoly kihívások között zajlik a az intézmények megújultak, új jogalkotási ciklus indul, Európa, összeköt Európa, megvéd Európának, befolyása is kell, hogy legyen. Ami a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság területét illeti. A horvát elnökség számára az összeköttetések Európája lesz a legfontosabb, az Európai Unió infrastruktúrájának kohéziója. Először is a közlekedésről beszélnék. Két ö, prioritása van a horvát elnökségnek. Először is javítani kell a hálózatot, és versenyképessé kell tenni a hajózást az intermodális közlekedés terén a fő prioritásunk a Smart TNT rendelet, a Smart TNT javaslat egyszerűsíti a hálózat kiépítését December másodikán fogadta el a tanács az általános álláspontot, úgyhogy mi hamarabb megkezdődhet a parlamenttel az egyeztetés. Még a háromoldalú egyeztetés időpontjait meg kell határozni. Szeretnénk lezárni ezt a munkát a ciklus során. Aztán a hálózatfinanszírozási eszköz a másik nagy prioritás a horvát elnökség számára, ugyanis a több éves időkerethez kötődik. Erről a dosszéről az ITRE-ben is folyik a vita, alapvető fontosságú a TNT beruházások szempontjából 2021 és 27 között jelentősége nem csak a közlekedés, hanem az energetika és a digitális szektor szempontjából is fontos, és mindezek az EU belső piacának hatékony működését meghatározó tényezők. Megállapodás köt 19. februárban a román elnökség alatt, mihelyt az MFF tárgyalások lezárulnak, a tanács le tudja zárni ezt az aktát is. Ami a kombinált szállítási irányelvet illeti, a horvát elnökség arra készült, hogy folytatódik a munka ebben az ügyben, de a közelmúlt fejleményei, a Green Deal összefüggéseiben azzal járnak, hogy a bizottság visszavonja ezt a javaslatát. Erről később fogunk tudni beszélni. Ami a vasúti utazók jogait illeti. Nos, a végfelhasználók számára szeretnénk javítani a helyzetet, hogy tovább terjedjen ez a közlekedési mód, hiszen ez környezetbarát megoldás. 2019. decemberében a tanács elfogadta az álláspontját, és január 28-án meg is kezdődik a háromoldalú egyeztetés a parlamenttel, ami az első mobilitási csomag piaci és szociális pillérjeit illeti, Nos, a Korreper megerősítette az átmeneti megállapodást, és a horvát elnökség azt várja, hogy a három ügyben a tavasszal születik döntés. A tanács nem tudott megállapodásra jutni az euró vinyett javaslatról. Folytatjuk a tárgyalást ezen a téren, ami a bérelt járműveket illeti, a tanácsnak nincs még általános álláspontja. A tagállamok a kapcsolt javaslat eredményeit meg akarják várni. Ez a szektor piacra jutását szabályozza. Ugye a nemzeti nyilvántartásokról van szó. Januárban folytatódik a tanácsban a munka, ami a légiközlekedést illeti a légi utasok jogai kapcsolatos javaslat évek óta nem halad előre. Finn elnökség alatt újabb lépések történtek. A tagállamokat próbálják ösztönözni hogy tegyenek lépéseket ez a horvát elnökség alatt a légi utasok jelenlegi jogait tanulmányozni fogjuk. Tisztában vagyunk ennek a javaslatnak a politikai jelentőségével, és megpróbálunk az elnökségünk végére álláspontot elfogadtatni. Ami az egységes európai égbolt plusz kettőt illeti, a körülmények nagyon megváltoztak a repülésben, az EASA rendeletet is elfogadták időközben, a tanácsban ülő miniszterek 2018-ban azt kérték a bizottságtól, hogy az tekintse át a változásokat oly módon, hogy a célkitűzéseknek meg tudjunk felelni, a légiforgalmi dugók elkerülhetők legyenek, és csökkenjen a kibocsátás, mindent meg fogunk tenni ezen a területen, hogy elnökségünk alatt rendezzük ezt a problémát, és legalábbis előbbre lépjünk. A légi közlekedési munkacsoport intenzíven folytatja a munkáját, de még a menetrend nem áll rendelkezésre, hiszen nem tudjuk megkezdeni a munkát addig, amíg az új javaslat meg nem érkezik. Előkészítve a reformot, a márciusi Dubrovniki légiközlekedési csúcsra készülünk. Emellett a horvát elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy a harmadik államokkal megkösse a légiközlekedési megállapodásokat, különösen azokat, amelyek függőben vannak az ICAO tanácsülésre készülünk. Mi a helyzet a tengeri szállítással? Nos, a hajózás környezetvédelmi kiadásairól miniszteri nyilatkozat fog születni, illetve a finanszírozásról, versenyképességről, a tengeren dolgozók védelméről. a Green Deal-t is figyelembe véve ennek alapján építjük majd, hogy fejlesztjük a tengeri szállítást. Március 10-11-én tengeri közlekedési informa, informális csúcsot tartunk Opátiában, és egy panel megbeszélés lesz erről a miniszteri nyilatkozat reményeink szerint tanácsi ö, állásfoglalásá válik majd júniusban. 50%-kal kívánjuk 2050-re csökkenteni az üvegházhatású gáz kibocsátást, ami az elnökségünk alatt szervezendő rendezvényeket illeti, TNT napokat tartunk május 13-15 között Sibenikben az Európai Bizottság támogatásával több mint 2000 résztvevőt várunk. Pedig a fenntartható és versenyképes szállítást illeti ez egyik legnagyobb prioritásunk, és az informális miniszteri tanácson a tengerhajózás felelős miniszterek március 11-én tárgyalnak erről, ezzel, ezt megelőzően pedig lesz egy konferencia stakeholderekkel. Egy sor témában, környezetvédelmi, a tengerészek munkakörülményei, digitalizáció, innováció, versenyképességi témák merülnek majd felé. Végül pedig március 29-én, 30-án lesz az európai légiközlekedési csúcs Dubrovnikban, amely kiváló alkalmat kínál majd arra, hogy a fenntarthatóság és a kapacitások témájában eszmét cseréljünk. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és kérjük a Az elnökségünk során nagyon sok nehézséget várunk, nagyon sok kihívást, de jó párbeszéd és jó megbeszélések szellemében remélem, hogy megtaláljuk a jó kompromisszumos megoldásokat. Köszönöm szépen, és biztos vagyok abban, hogy remélem legalábbis, hogy sikeres elnökséget zárunk majd. Köszönöm szépen, Bilave úr! Ezzel a munkaprogrammal biztosan Egyetért mindenki, és jó kompromisszumokat kínál. Matusics úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, kollégák, barátok. Ma örömmel fogadom, hogy lehetőség van arra, hogy a horvát elnökség prioritásait megbeszéljük. Horvátország felkészült a hat hónapos elnökségi programra, négy pillére építkezve, vagy a kollégám már említette, fejlődő Európa, Európa, amely összekapcsol, Európa, amely megvéd, és Európa, amely befolyással bír. Tekintettel arra, hogy a idegenforgalom nagyon horizontális ágazat, ami minden négy pillért érinti a mi témánk. Egy kiegyensúlyozottabb gazdasági fejlődésre van szükség, a turizmus összefüggött bennünket, az ország presztízsét növeli, és vannak biztonságpolitikai vonatkozása is. Az Európai Unió az első számú idegenforgalmi destináció a világon, és a turizmus nagyon fontos gazdasági ágazat, majdnem 10%-ához jár hozzá az európai GDP-nek, és 9%-a a teljes foglalkoztatottságnak. A 6%-a pedig az európai exportnak, és 22%-a a szolgáltatás exportnak kapcsolódik a turizmushoz. Ez a negyedik exportkategória a vegyipar, autóipar és az élelmiszeripar után. Ugyanakkor a turizmusnak hatása van a kulturális és természetes örökség megőrzésében is, a környezet, a munka, erőpiac, infrastruktúra szempontjából is. Mivel ezek a kihívások közösek minden tagállam számára, nagyon fontos rendszerszerűen foglalkozni a kérdésekkel európai szinten a horvát elnökség olyan szakpolitikákat javasol majd, amely a fenntartható fent, turizmust és fejlesztését irányítja elő, a sok színűség kínálatával bátorítva a kevésbé fejlett területek fejlődését, a helyi közösségekkel való szinergiát is előrányozva, csökkentve a szezonalitást, és az információ és kommunikációs technológiák digitalizáció előnyeit bevezetve a turizmus ágazatába. Tekintettel arra, hogy mennyire integratív és kohézív az Európai Unió számára az idegenforgalom, Horvátország hisz benne, hogy jobban be kéne, jobban kéne érvényesíteni az európai politikákban és intézményekben ezt az ágazatot. Kulcsfontosságú a turizmus fejlesztése az alulfelett területeken, és ez KKV-k és apró mikrovállalatok kell, hogy vezessék, ezek tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott helyi fejlődés induljon be. A fenntartható felelős cselekvések enyhítik a turizmus negatív hatásait, és gazdagítják a destinációs célpontokat. A gazdasági szempontból is hosszú távon is hozzájárul a fenntartható méltányos növekedéshez. Az idegenforgalom és a helyi közösségek számára is pozitív gazdasági, szociális, környezetvédelmi hatásokat hoz. Mindezen túl Horvátország azt javasolja, hogy olyan létre egy, hor, egy európai márka a harmadik piacokon való marketingre. Hangsúlyoznunk kell az európai destinációk által kínált elsőrangú előnyöket, és Európa értékét kell növelje ezenben ahhoz, hogy egy nagyobb a kereslet és globális kívások is érzékelhetőek. A természeti katasztrófák, klímaváltozás, migráció, Európa láthatóbbá vált a globális turizmus piacon is, mint egy stabil, biztonságos célpont, és ezt, hogy fenntartsuk így, a legnagyobb kihívás. A turizmus jobban kéne érvényesíteni az európai politikákban és intézményekben, különösen látva, hogy a fenntartható felelős idegenforgalom mennyire az Európa velődéséhez, és az integratív, kohézív jellegét is látva az európai turizmusnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Zárandó hozzászólásomat a turizmus fejlődése a szükséges a gazdaság növekedéséhez, környezeti és szociális szempontból fenntartható kell legyen. Újra kell tervezni a turizmus fejlesztését egy fenntartható, klímasemleges társadalom érdekében, és végül hadd mondjam, mert nagyon örülök annak, hogy ismét itt lehettek az Európai Parlamentben, mert ennek idején megfigyelőként dolgoztam itt 2012-től 2013 közepéig, a horvát csatlakozás előtt, a Horvátország az Európai Unióval 2011 végén zárta a tárgyalásokat, és 2013. július 1-én lépett be, és örülök annak, hogy ismét itt lehetek. Annak idején a Talan Bizottságban dolgoztam megfigyelő képviselőként, és még egyszer köszönöm, hogy meghallgattok, és várom a kérdéseiket. Köszönöm Matosics úr hozzászólását. Mind a kettőjüketnek örülünk, hogy itt vannak. Kezdjük a koordinátor körével. Először Marinescu úr kap meg a néppárt részéről a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a prezentációját. A közlekedés területén látom, hogy nagyon sűrű programjuk van, és nagyon sok szerencsét kívánok, hogy mindezeket a ezt a sűrű programot és cselekvéseket végre tudják hajtani. Ami a, a, az intelligens TNT-t illeti, a néppár támogatja a jelentéstevőt ebben a témában, hogy lezárjuk ezt a témadosszét, de nem a tanács pozícióját támogatjuk, mert az nagyon sok mindent törölt a témadosszé merítéséből, és mi azt szeretnénk, hogyha ezek a folyósok kiépítése kerülnek teljesében. A szelfel kapcsolatban én vagyok a jelentéstevő, jó lenne találkoznunk, hogy megoldjuk a három kérdésből még nyitváló kettőt. Az egyik a pénz felosztása. A kohéziós politika forrásainak pénzi felosztása és a harmadik országok vonatkozó döntés mikorra várható. Nem vagyok túl optimista, a téma dosszié vissza fog térni a parlamentben, ugye ma szavazunk, módosítók is hozzáfűzendőek még, úgyhogy van még munka a parlamentben ez irányban. Ami az utasjogokat illeti, tudom, hogy a vasút a fő témájuk, de javaslom, hogy nyissák meg a közlekedési utasok jogai előtt is a, a, a vitát, mert nem történt komoly előrelépés. Nehéz témáról van szó, ez igaz, de le kell majd zárnunk talán nincs benne a programjukban, de a légiközlekedési résidők témájával is kéne foglalkozni, mert ez egy égető probléma a légiközlekedésben. És tudom, hogy nagy erőfeszítéseket tesznek majd, de talán részletesebben el tudnak magyarázni, mi a terük ebben a témában, és általában az idegenforgalmat illetően. Önök az MFF-fel is dolgoznak, talán meg tudják győzni a tagállamokat arról, hogy külön költségvetési sor legyen az idegenforgalomra vonatkozóan a következő MFF-ben. Ez a parlament számára nagyon jó hír lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Danielson úrnak adok szót, a szocialisták nevében tessék. Köszönöm szépen, és köszönöm mindkét miniszternek, hogy itt vannak a mai napon, és bemutatják az elnökség prioritásait a következő hat hónapra nézve. Külön örültem annak, hogy ilyen ambiciózus terveik vannak a közlekedési szektor kapcsán, és remélem, hogy ezeket a célokat el is tudjuk érni a nyárig. Mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a TENTI rendszer kiépítésének tető aláhozása. Ez kulcsfontosságú az infrastruktúrális beruházások kapcsán, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet játszik az egész közlekedési ágazat átalakításában is, hogy elérjük a kitűzött célokat. Az intermodális közlekedés kapcsán én személyesen úgy gondolom, és a szocialisták is úgy gondolják, hogy a kombinált közlekedésről szóló bizottsági javaslat visszavonása hiba volt. Amikor majd megkezdődnek a trialógus tárgyalások, akkor láthatjuk majd, hogy mi történik. Remélem, hogy nem futunk vakvágányra. Ami a parlamentet illeti, én természetesen azon fogom dolgozni, hogy megszülessen a megállapodás a nyár előtt, különben éveket kell várnunk egy újabb, ambiciózus terv kidolgozására. Úgyhogy jó lenne, hogyha már nyárra valamilyen működő tervet ki tudnánk dolgozni. Hogyha jól értettem, akkor prioritásként kezelik a vasúti utasok jogait is. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy európai szinten olyan jogszabályok szülessenek, amelyek megfelelő jogokat biztosítanak. Természetesen a jogoknak arra is ki kell terjedniük, hogy az európai utasok más közlekedési formákat választanak, és hatékonyabban használják a vasúti közlekedést. A légi közlekedés kapcsán, hogyha jól értettem, akkor megpróbálnak újra elindítani olyan tárgyalási folyamatokat, amelyek zsákutcában szenvednek már évek óta. A szocialista frakció számára fontos, hogy újra el tudjuk kezdeni ezeket a tárgyalásokat. Én úgy gondolom, hogy a légiközlekedés olyan terület, ahol a politikai szabályozás eléggé elmaradott a többi közlekedési ágazathoz képest. Jó lenne, hogyha egy kicsit részletesen elmagyaráznák, hogy mégis hogy próbálják majd újra elindítani ezeket a jelenleg egy helyben topogó tárgyalásokat. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezt pontosan elmondanák nekünk a légi közlekedés kapcsán. És mindezek után várom a hatékony és gyümölcsöző együttműködést. És egyetértek az előttem szóló Marinescu kollégával abban, hogy a megfelelő költségvetés a turizmus mellett vagy mögött nagyon jó lenne, ezt mindenképpen támogatjuk ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen, Náhtán asszonynak adok szót a Rinyú nevében. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt vannak a meghívott előadók, és annak is örülök, hogy a 2020-as évet ilyen remek elnökséggel kezdhetjük, és hogy ilyen sok prioritást fogalmaztak meg. Itt van például a tenti, vagy a vasúti utasok jogainak védelme. Mind a kettő nagyon fontos. Hát most megkezdtünk egy új évet, egy olyan évet, amikor még mindig nem állt fel a közös európai légtér. Itt az előttem szóló kolléga már beszélt a légi közlekedésről. Na most az egységes európai légtér rendkívül fontos téma, és amíg ez nem működik, addig nagyon sok lesz a rerouting, továbbra is nagyon sok lesz az olyan járat, ami késéssel érkezik, és mindez csak további CO2 kibocsátáshoz vezet. Úgyhogy a decemberben a tárgyalóasztalon ragadt témákat újra fel kellene eleveníteni, hogy a jogszabályzás megfelelő legyen. Azon gondolkodtam, hogy esetleg el tudnának-e mondani némi részletet arról, hogy önök egészen pontosan mit fognak tenni annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban eredményre jussunk ezekben a kérdésekben. Tehát mik lesznek a konkrét intézkedések? Köszönöm szépen, Káfurnak adok szót, a zöldek nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, én is az egységes európai légtérnél maradnék, mint az előttem szóló kolléga. Természetesen mi is azt szeretnénk, hogyha a lehető leggyorsabb útvonalon jutnának el a repülők A-ból B-be, hiszen ez nagyon komoly megtakarításokkal jár de lehet ennek egy negatív hatása, mert hogyha egyszerűbb lesz a repülés, akkor többen fognak repülni. És egy ilyen világban, ahol a CO2 kibocsátást nagyon is meg kell gondolnunk, és nagyon szigorú célkitűzéseknek kell megfelelnünk a Green Deal miatt, mégis milyen erőfeszítéseket fognak tenni önök, hogy ne szabaduljon el teljes mértékben a légi közlekedés, hogy ne növekedjen a végtelenségig, már akkor, ha megszületik egyáltalán ez az egységes európai légtér. Köszönöm szépen. Campominus úr kap szót a függetlenek nevében, tessék. Köszönöm szépen elnök úr, és üdvözlöm a horvát minisztereket. Ahogy nagyon jól tudják, gyakran ebben a szakbizottságban nem annyira a bal és a jobb oldal között, inkább a nyugati és a keleti országok között húzódnak a törésvonalak. Gondoljunk a mobilitási csomag kemény tárgyalásaira, Horvátország talán segíthet abban, hogy meghaladjuk ezt a megosztottságot a történelmének betudhatóan. Remélem, hogy így fog működni. Nagyon rövid kérdésem lenne, a Brenner hágóval kapcsolatban van egy probléma. Értjük legitim érdekeit Ausztriának, de úgy gondoljuk, hogy megfelelő vasúti alagút hiányában, ami a kamionforgalmat pótolhatná. Nagy aggodalom a német és az olasz fuvarozók számára az a korlátozás, amit az osztrákok bevezettek, ezt meg kell vizsgálni, és már írtam udvariasan az Európai Bizottságnak is ebben az ügyben, kellene találni egy olyan megoldást, ami mindenkinek az érdekeit garantálja. Ugye mozgásszabadságot előmozdítja, akkor is, hogyha értjük az osztrákok álláspontját, fontos, hogy az erőcikkek tudjanak közlekedni. Aztán még egy téma, amit nagyon röviden felvetnék. Időnként oligopólium alakul ki a hajózási társaságoknál, kikötőkben, ugye a hajós cégek, terminálos cégé is válnak, és az egész vertikum az övék lesz. Az Európai Bizottság nem akar-e új szabályokat bevezetni? Jó lenne, hogyha a versenyt betartatnák mindenki számára, mert elég erősen torzul a kikötőinkben a piac. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Az ECR nevében kíván valaki hozzászólni? úr? Köszönöm, elnök úr. Két gondolatom van. A légi közlekedés szemben, ha csökkenteni akarjuk a repülőtak számát Európában, akkor nemzetközi vasúti közlekedés költségét csökkenteni kell és gyorsítani a vonatokat, javítani a minőségét. A, a tagállamok ugyanakkor akadályozzák sok esetben ezt, és mindenképpen megoldjuk a szűk keresztmetszeteket a vasúti közlekedésben. A másik pont, kérdés, a, a Green Deal-ben a, a a belső közlekedés. Itt vállalatok szerepelnek főleg, olyan kis vállalatok, amelyek nehezen tudnak beruházni hosszú távon, tehát kéne támogatni az ő beruházásaikat, annak a megtérülését. Hogy vagyunk ezen kis vállalatok nélkül, és a gazdasági segítségük nélkül nem tudjuk a Green Deal-t végrehajtani. Gondoljunk erre is. Köszönöm szépen! A GÓ nevében Kontúra asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani Biláver és Mátusics uraknak. Köszönjük szépen az elnökségi prioritások bemutatását. Ugye a közlekedési ágazat prioritásairól van itt szó. Én úgy gondolom, hogy kielégítő az a program, amit felvázoltak. A zöld megállapodás folyamatban van, a szállítás és a közlekedés fenntarthatóságáról kell beszélnünk, és természetesen a Párizsi megállapodás keretein belül kell maradnunk. Fontos, hogy külön beszéljünk majd a szigetekről is. Bilaver úr, ugye Horvátországból jön, nyilván tudja, hogy Görögországhoz nagyon sok sziget tartozik. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szigetek külön igényeit mindenképpen figyelembe kell venni. A közlekedés és a szállítás egy sziget esetében rendkívüli fontossággal bír, és hát sok esetben ugye komolyabb kihívásoknak kell megfelelni. Beszélnünk kell a környezetvédelemről, a klímaváltozásról és a demográfiai változásokról is a szigetek esetében. Kérdésem az volna, hogy a szigetek kérdéséről külön fognak-e majd beszélni az elkövetkezendő hat hónapban. Barátomnak, Frano Matusicsnak pedig szeretnék köszönetet mondani azért, mert eljött. Maximálisan bízunk az önök programjában, és nagyon örülünk annak, hogy a turizmus ilyen hangsúlyosan megjelenik az önök programjában. Mindannyian tudjuk, hogy a turizmus fontos motorja az európai gazdaságnak. Vannak olyan régiók, ahol a turizmuson kívül nincs nagyon más lehetőség a gazdasági fejlődésre. Tudjuk, hogy nagyon könnyen a gazdaság motorjává válhat a turizmus, és nagyon jó munkahely teremtési lehetőségeket is biztosít. Az Európai Unió GDP-jének körülbelül 10%-át teszi ki a turizmus. Egy kollégám az imént beszélt már a költségvetésről. Az Európai Parlament 300 milliós, tulajdonképpen szimbolikus összegről beszélt, és még így is nehéz volt meggyőzni a tanácsbéli kollégákat arról, hogy ezt el kellene fogadni. A Thomas Cookkal kapcsolatos állásfoglalásunk rendkívül fontos szöveg, ugyanis véleményünk szerint elengedhetetlen, hogy legyen egy európai mechanizmusunk, amikor ilyen nehéz helyzetben van az európai turizmus. Fontos, hogy az ilyen esetekben segíteni tudjuk a nehéz helyzetbe került tagállamokat. Mi történik például a szélsőséges időjárási körülményekkel, ugye a klímaváltozást is figyelembe véve, illetve a túlzott turizmussal, valamint itt figyelembe kell venni az utazások és az Európába érkező személyek kapcsán a menekült válságot is. Remélem, hogy ezek a kérdések is felmerülnek majd az elkövetkezendő hat hónapban. Evharisztó, köszönöm szépen, és akkor most halljuk a válaszokat. Melyikük szeretne először választ adni? Bilaver úr lesz az első, parancsoljon. Prvi, zahvaljujem se na zaista. Igen, akkor én kezdem. Köszönöm szépen a nagyon releváns és konstruktív kérdéseket, amelyek megmutatták, hogy figyelmesen végighallgatták az ismertetőnket. Nagyon sok kérdést kaptam, időrendben válaszolnék rájuk. Marinescu úr kérdésével kezdeném. Nagy tiszteletem az őszinte álláspontjáért. Többször találkoztunk egyébként korábban már, az első kérdése a smart a smart tentével kapcsolatos. Ez egy prioritás az intermodális munkacsoportban. Nagyon fontos az egész Európai Unió számára, különösen az olyan tagállamok számára, amelyek később csatlakoztak, és később kezdődött meg az infrastruktúrájuk, a fő korridorok kiépítése minnyájunk érdeke, hogy 2030-ra a fő korridorok kiépüljenek. Ez rajtunk, a bizottságon, az Európai Parlamenten múlik, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a az intelligens modalitást megfelelően szabályozzuk, és hogy az anyag minél hamarabb elfogadásra kerüljön. A parlamenttel való egyeztetés minél hamarabb szeretnénk megkezdeni. Ami a légi közlekedést illeti, több kérdést is kaptunk Marinescu-nak, de Gal Kaff kollégáktól. Horse úrtól. Minnyáján említették a légi közlekedést. Most az egységes európai égbolttal és a légi utasok jogaival kezdeném. Nem szeretnék hamis ígéreteket tenni, illetve konkrét időpontokat mondani. Inkább azt mondanám, hogy elkötelezettek vagyunk, hogy megpróbáljuk megoldani az évek óta húzódó problémákat. A problémák megoldásában az európai parlamenti képviselőkre is számítunk, de természetesen az Európai Bizottságnak kell az első lépéseket megtenni. Decemberben azt tapasztaltuk, hogy a tagállamok álláspontja nagyon eltér, ezért amikor a bizottság előtt bemutat a prioritásainkat, azt kértük, hogy bizonyos javaslatokat értékeljen át a bizottság. 2013-asak az eredeti javaslatok, önök is tisztában vannak vele, hogy mennyire megnövekedett a légiforgalom, és hogy mennyit fejlődött és milyen gyorsan a technológia. Nagyon sok a kibocsátás, tisztában vagyunk ezzel a problémával. Örülünk a Green Deal javaslatnak, mert a Green Deal leginkább a légi közlekedésre, a tengeri szállításra lesz kihatással, illetve némiképpen a vasútra is, hiszen az lenne az elképzelés, hogy a közlekedés jó részét vasútra és folyami szállításra tereljük át. Az Európai Bizottságnak az első javaslatait várjuk az elkövetkező hónapok során, de közben megkezdjük az egyeztetést a tagállamokkal, és bízom benne, hogy sikerül előrelépést tenni, mert nagyon nagy szükség van rá. Ami a többi kérdést illeti. Campo Benéze úr a Brenner hágóra kérdezett rá tisztában vagyunk a problémával, és tudjuk, hogy védeni kell egyrészt a környezetet, másfelől vannak üzleti és kereskedelmi szükségletek, de hát ugye a helyi lakosság is védelemre szorul. Nem rendelkezünk hatáskörrel a probléma megoldására, de azt elmondhatom, hogy tagállamként voltak hasonló problémáink a szomszédországokkal, és mindig megpróbáltunk kompromisszumot kötni, ami az európai támogatásokat illeti. Nyilvánvaló, hogy a lehető leghatékonyabban kell felhasználni őket, és a jó szomszédi viszony keretében megoldást kell találni ezekre a problémákra. Mi mindenképpen rendelkezésre állunk, és személyes tapasztalataim szerint hasznosan tudnánk segíteni Hossz úr a Green Deal-t említette. Minnyáján tisztában vagyunk vele, hogy milyen helyzetbe jutott a világ, a klímaváltozás kihat a mindennapjainkra, Európát súlyosan érinti Horvátországban. A tengerszint emelkedésével kell megküzdenünk, illetve a nyári asszályokkal. Önök is láthatták, hogy Ausztráliában milyen tűzvész, Kanadában milyen árvíz pusztított közös megoldásokat kell találnunk, és az Európai Uniónak kell a változásokat elkezdeni. Nem csak Európában, hanem az egész világon mi fogunk példát szolgáltatni. Mi kezdjük el a változást. A változásra szükség van méghozzá minél hamarabb, mert kifutunk az időből. Nagyon örülök az Európai Bizottság Green Deal javaslatának. Ez nagyban kihat majd a közlekedési szektorra. Tudjuk, hogy milyen jelentősek a kibocsátások a légi, tengerészet, tengeri és a közúti közlekedésben egyaránt az áruszállítást át kell terelni a közutakról a folyókra és a vasútra. A következő több éves költségvetési keretben támogatást kell biztosítani a folyami szállításnak és a vasúti áruszállításnak. Ami a személygépkocsit illeti, át kell térni a jelenlegi üzemanyagokról alternatív üzemanyagokra és kérem, hogy dolgozzanak azért is, hogy az önök országaiban ez a változás megvalósuljon. Informális csúcsot szervezünk Opátiában a tengeri szállításról, és szeretnénk, hogyha a tagállamok aláírnának egy dokumentumot, ami végül tanácsi konklúzió formáját öltheti. Az európai eh, hajógyártást is szeretnénk eh, fejleszteni, és nem csak a széndiokszid kibocsátást akarjuk csökkenteni, hanem versenyképessé szeretnénk válni a világ eh, hajógyártásában is. a kibocsátást tovább akarjuk csökkenteni, elő akarjuk mozdítani a modernizációt és a digitalizációt. E tengelyek mentén kívánunk haladni. Bízunk benne, hogy Opátiában ezt a nyilatkozatot elfogadjuk, és a tagállamok aláírják. Kultúra asszony, ön Görögországból érkezett a szigetek összekapcsolásának fontosságáról beszélt. Horvátországnak is sok szigete van, több mint ezer szigetünk van, és tisztában vagyunk a kihívással, azzal, hogy milyen nehéz összekapcsolni a szigeteket. Tudjuk, hogy önöknek is hasonlóak a tapasztalatai, vagy a spanyoloknak, a skandináv országoknak. Mindjárt azt szeretnénk, hogy a helyi lakosság ne költözön el demográfiai szempontból. Jó lenne, hogyha nem csak megmaradnának, hanem még fejlődnének is ezek a közösségek. Infrastruktúrára van szükség, ehhez európai támogatásra szeretnénk továbbra is sok beruházást eszközölni annak érdekében, hogy megvédjük a környezetet, és élhetőként, fenntarthatóként megtartsuk ezeket az élőhelyeket lakóhelyeket. Az elektromos vagy hidrogén, illetve más alternatív meghajtású hajózást terjesztenénk. Horvátországban egy érdekes koncepciót terjesztünk most, úgynevezett intelligens sziget koncepcióról van szó. Elektromos energia előállítás, élelmiszer előállítás, és fenntartható közlekedés tartoznak a koncepcióba. Véleményünk szerint mindezek az összetevők fenntartható sziget fejlesztést eredményeznének, és megállítanák az emberek elvándorlását. Különösen, hogyha az emberek a családjuk körében úgy maradhatnak a szigeteken, hogy munkahelyet is találnak. Még egy dolog. A légi közlekedésről nagyon sok kérdést kaptam. Egyes képviselők kérdései is arra ösztönöznek bennünket, hogy az elkövetkező hat hónap során sok erőfeszítést tegyünk ezen a területen, és meg is fogjuk ezt tenni. A finn elnökség alatt tiszteletre méltó eredmények történtek ezen a területen, mi pedig az Európai Bizottság tanulmánya alapján, ami a légi forgalmi utasok jogaival foglalkozik. Egyeztetést kezdünk a tagállamokkal, bízunk benne, hogy kompromisszumos javaslatot tudunk benyújtani a tanácsnak, és ezzel előre tudunk lépni jó lenne, hogyha az első álláspont is megszületne. Tudom, hogy Marinescu úr keményen dolgozik a cél elérése érdekében, és én bízom benne, hogy a célt el is tudjuk érni. Köszönöm. Akkor most az idegenforgalomról a másik államtitkárnak adom meg a szót. Köszönöm, Horvátul fogom folytatni. Köszönöm, Danielson Marinescu és Kontúra képviselőknek a konstruktív kérdéseket, meg a turizmus tárgyában hangzottak el, mely az én témám, és van egy közös kérdésvonulat az MFF-hez kapcsolódóan, illetve a parlament javaslatát illetően, mi szerint kell egy álláspont a fenntartható idegenforgalom tárgyában. A tanács meg nem fogadja ezt el. Úgy adta az a gondolt, hogy a KKV-kat tovább erősebben kéne támogatni a belső piaci programokban, idegenforgalmi KKV-kat. Mi azt várjuk, hogy a Dobrinyomiki április 27-28-a találkozón ez téma lesz, és itt majd ezt a témát a miniszterek, az idegenforgalmi miniszterek elé tárjuk, és megvitatjuk az idegenforgalom jobb lehetséges pozícióit. Én azt várom, hogy ez a téma továbbra is napi renden marad majd. Kontúra asszonynal már több fórumon részt vettem az erről szóló vitákban, és köszönöm azt a vitát is, amely a kisrégiók, mikrorégiók fejlődését taglalta a turizmus, mint lehetőség fényében, és Dubrovnikban tehát nagyon sok áttörést várok, és a májusi konklúzióktól is sokat várok. Az idegenforgalom nyilvánvalóan nagyon jelentős téma vidéki területek fejlődésében, különösen mezőgazdasággal összekapcsolva, valamint a mezőgazdasági termékek nyomon követhetőségével összekapcsolva, és a régiókban a szolgáltatások összességét illetően, melyeket idegenforgalom kínál. Ez egyik legfontosabb ipari vagy gazdasági ágazat Európában, ami pedig Horvátországot illeti, 20%-ot adja az ország GDP-ének a turizmus, és hasonló mértékű ez az arány a többi földtenger menti ország esetében is, de nagyon sok más európai országban is. Ami a szükséges mechanizmusokat illeti, a parlament látja ezek fontosságát, lássuk csak a Thomas Cook példáját. Fontos, hogy legyenek olyan mechanizmusok, amelyek támogatnak bennünket ilyen és hasonló helyzetekben. A közlekedésben, meg a katasztrófák esetében is, melyek hatással lehetnek az idegenforgalomra. Létre kell hozzunk olyan mechanizmusokat, melyek révén talpra állhat a turizmus ilyenek után, és segítenünk kell a szigeteket is. Horvátországban 30%-át adják a szigetek az idegenforgalom teljes bevételének. Jobb kapcsolódási, közlekedési kapcsolódási és gyorsabb közlekedési kapcsolódási útvonalak kellenek. Az utas forgalomban is, de mert ez a turizmus, különösen a szigetekkel való turizmus vonzóbbá teszi majd, még a csúcs szezonokon kívül is, akár a téli időszakban is, és nagyon fontos tehát a helyi lakosság, a helyi közösségek számára. Fontos, hogy ők megkapják a turizmustól, amit várnak, és a fenntartható turizmus a helyi turizmus bemutassák, jobban láthatóvá tegyék, és ez a KKV-k, a hélakosság bevonásával, meg a nagyvállalatok bevonásával jobban működhet, olyan idegenforgalmat létrehozva, amely munkahelyeket is teremt, és a, a e térségek gazdagodását szolgálja. Köszönöm, szeretném még egyszer kifejezni hálámat Kontúra asszony felé, aki éveken át együttműködött velünk ebben a kérdésben. Reméljük, hogy ezek az új fórumok segítik majd a turizmus fejlődését. Köszönöm, ez volt az első forduló. A másodikban megadom mindenkinek két-két percben a szót, hogy kommentáljanak, vagy kérdést tegyenek fel. Deli úr az első, aztán ebből. Köszönöm szépen, elnök úr. horvát elnökséget, illetően köszönöm, hogy eljöttek. A bővítési politika az egyik alapköve a politikájuknak lesz egy csúcs nyáron, amely az erőfeszítéseik egyik csúcsa lesz, ám az általános külpolitikai politikákban az a kérdésem, hogy hogyan szeretnék a nyugat-balkáni országos az esélyeit javítani, például a közlekedés területén, a, a tenték újra tervezésre. Jól tudjuk, a térképek már elkészültek, előkészületben vannak, tehát és az újonnan létrejött közlekedési közösség, amely a bizottság és az országok együttműködésén alapul, milyen szerepet játszhat ebben, a másik pedig a határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteit illeti. Itt nem csak infrastruktúrális problémákra gondolok, önök szomszédairól van szó, meg az én hazám szomszédai is ezek. Tehát, de mondjuk például a vámeljárások. Mert sokszor nyáron kilométeres teherautósorok állnak a határok mindkét oldalán, ami nagyon sok kibocsátást, költséget okoz, és, és embertelen munkakörülményeket a, a sofőrök számára, amelyek közül egyik sem hát nagyon elfogadható. Milyen terveik vannak ezekkel a problémákkal kapcsolatban? Köszönöm, Deli úr. Most Fregó úr, aztán Máté Aguilar asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni mindkettőjüket. Önöknek és Horvátországnak is nagyon sok sikert kívánok a következő hat hónapban. Tanácsként, tanácsot szeretnék önnek mondani, Bilade úr, aztán pedig egy kérdésem is volna. Nagyon sokat hallottunk arról, hogyan lehet összekapcsolni Európa egyes részeit. Olyan téma ez, amely az egyenlőség ügyében is fontos, hiszen Kelet-Európa itt is le van maradva, és nem kell nagyon okosnak lenni ahhoz, hogy belássuk, a közlekedés, elsőben a vasúti közlekedés segíthet ezen, és hogy mennyire különbözik Nyugat és Kelet-Európában. Az első Bécs-Brüsszel éjszakai vonat tegnap gördült ki, ez a járat először, Hát ez számunkra ez olyan távoli, mint a dűr utazás. Pulából Budapesten mindig 5 és fél óra az út, Bécsik 12. Hát jobb, ha nem is számoljuk ki ezen vonatok sebességét. Fontos tehát azt elmondani, hogy ezen okoknál fogva a hosszú utazási idők miatt vasúti közlekedési idők miatt. A, a turisták inkább autóval utaznak, amelyek persze költségesebbek, környezetszennyezőbbek, nem jók a környezet számára sem. És nekem azt is hallottuk, azokat a statisztikákat, amelyek a közúti balesetek szaporodását mutatják, és Kelet-Európa megint csak vezet a, halálos balesetek, autóbalesetek listáján. Tehát újra kell tervezzük az európai közlekedési folyósokat, legyenek itt aktívak, és ne veszítsünk több időt ezzel. Elmondták azt is, hogy várják az, a, a Green Deal beindulását. Horvátország csak bír megújuló energiaforrások terén. Ezzel az utolsó helyen kullog Európában. Kérdésem az, hogy vajon 2030-ig hogy érjük el a 14%-ot, ami a cél. Matosics úr, két javaslatom is van az ön számára. Az első azzal függ össze, hogy van egy, egy, egy, egy hónappal ezelőtt egy tanulmány született, amely a, a turizmus által túlterhelt területekről szól. Egyre több várost érint ez a probléma Horvátországban is, meg Európában általában. Azt is hallottuk londoni kollégáinktól, hogy a közszolgáltatásokban dolgozók Londonban például ö, szenvedik ezt meg. Az MFF-fel is lehet orvosolni a problémát, különösen a tengerparti városokban és a távoli országokból érkező turistákat pedig jobban összeköthetnénk Európában a közös utakon összekapcsolva több országot. És most Mateo de Aguilar úr, aztán pedig Ertu úr következik. Mateo asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mind a kettőjük részvételét és a program bemutatását. Nagyon sok sikert kívánok persze önöknek mindehez, ám a siker záloga nyilván azon kérdések megoldása, amelyek a közlekedési infrastruktúra témában megfogalmaznak. Fontos, hogy konkrét intézkedéseket dolgozzunk ki, tehát szeretném figyelmeztetni neked arra, hogy különösen a közlekedési ágazatokban a szigetek elérhetőségében van jog, külön jogszabályok a szerződésekben az ultraperifériális területekre vonatkozóan. Itt a Green Pact és abban megfogalmazott célok és szem előtt tartandók és a legkülsőbb területeken levő területek azért külön elbánást kaphatnak. És azt is látni hogy a legkisebb változtatások hatalmas hatásokat hozhatnak ezeken a külső területeken. Az idegenforgalom terén pedig köszönöm a magyarázatokat. Ez egy horizontális kérdés, nagyon sok, nagyon sok gazdasági ágazatot érintett idegenforgalom az elmúlt években, erről többször szó esett a szakbizottságban, konkrét célok is megfogalmazottak. A fenntartható idegenforgalom szempontjából fontos, hogy megfelelő közlekedési címsor szerepeljen erről. 300 millió eurós cél fogalmazódott meg. Örülök annak, hogy a, horvát elnökség számára prioritás ez, ám vajon van-e konkrét terv arra, hogy az MFF-ben legyen egy ilyen színsor? Finnország annak idején tett ilyen ígéretet a soros elnöksége során, de nem valósította meg. Tehát a strukturális alapok és, a közlek, és ezek a költségvetési források, a fenntartható idegenforgalom és a biztonság megteremtését kell ö, meg célozzák úgy, idegen, vagy a klímavédelmi célok sem sérüljenek. Éppen azok a vállalatok, a kisvállalatok bevonásával, amelyek a fő szereplői ennek az ágazatnak. A határon közlekedés, a tengeri hajózás, a vasúti közlekedés, mind-mind olyan témák, amelyekkel egyszerre kell foglalkoznunk e célok érdekében. a közleked, idegenforgalmi task force konkrét intézkedése a következő hónapokban várhatóak. Azt szeretném kérni, hogy foglalkozzanak azzal, hogy konkrét jogalkotási, alkotá, jogalkotási javaslat is az asztalra kerüljön, mert ez rend, elengedhetetlen. A siker érdekében több éve húzódik ez. Önök, az önök számára prioritás. Kérem, hogy gondoskodjanak arról, hogy idegenforgalom területén valóban fenntartható és komoly lépések szülessenek. Mr. Newton. Köszönöm, Ertug úr, aztán Newton Dunn képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretnék minden jót kívánni az elnökséghez. Jó szerencsét kívánunk, sikeres elnökséget, és természetesen számíthatnak a mi támogatásunkra. Progresszív frakció vagyunk, úgyhogy az önök progresszív terveit mindenképpen támogatjuk. A légi közlekedést különösen fontosnak tartjuk, de a légi közlekedéssel kapcsolatos kérdésre hosszú, de nem feltétlenül tartalmas választ adtak, úgyhogy újra feltenném azt a kérdést, hogy mi lesz majd egészen pontosan a különböző megállapodásokkal, mi a stratégiájuk arra, hogy meggyőzzék azokat a tagállamokat, amelyek jelen pillanatban lassítják a folyamatot. Köszönöm előre is a választ, és jó szerencsét még egyszer. Köszönöm, Ertog úr. Newton Dan úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az elnökség képviselőjének, hogy eljöttek. Szeretnék én is feltenni egy kérdést a tanácsi eljárások kapcsán. Mindannyian tudjuk, hogy itt van ugye a parlament, amely az európai polgárokat képviseli. Interneten lehet hallgatni, mindent nyilvánosságra hozunk, minden elolvasható a honlapunkon, ide be lehet ülni és meg lehet nézni az üléseinket, de a tanács zárt ajtók mögött dolgozik. Mi szeretnénk, hogy az európai polgárok tudják, hogy mi történik itt, és szeretnének részt venni ebben a munkában, különben nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy mi történik a tanácsi döntésekkel. Önök vajon nyitottak arra, hogy az európai polgárok tudják, hogy mi történik a tanácsban? A jelenlegi helyzet ugyanis nem éppen kielégítő hogyan tudnánk elérni azt, hogy tudják az európai polgárok, hogy milyen döntések születtek, hogy kik akadályozzák a döntéseket, hogy milyen erőviszonyok alakulnak, és hogy pontosan hogyan alakulnak a szavazások, ki hogy szavazott. Én úgy gondolom, hogyha a tanács ajtajait megnyitnák, akkor az nagyon jó lenne, fontos lenne, hogy a polgárok tudják, hogy mi történik a tanácsban. Köszönöm szépen, Newton Dán úr. Bilbao asszony következik, majd Dominik Riké. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék természetesen köszönetet mondani a horvát elnökség képviselőjének is. Köszönöm, hogy itt voltak. Elnézést kérek, a halászati szakbizottságban voltam, úgyhogy csak most tudtam átjönni ide, de szeretnék azért feltenni egy kérdést. Tulajdonképpen egy egészen egyszerű kérdésről van szó abban mindannyian egyetértünk, hogy a Green Deal fontos, hogy a digitalizáció fontos, és hogy a környezeti kérdésekre is oda kell figyelnünk. De azért a tanács szintjén, a tagállamok szintjén nagyon sok fontos döntés születik. Vannak olyan döntések, amelyek már több évtizede megszülettek, ugyanakkor a gyakorlatban még mindig nem láthatóak. Gondolok például a tentékre, gondolok a határokon átnyúló kamionforgalomra, a modalitásra, az intermodalitásra, hiszen az ezzel kapcsolatos CO2 semlegességet még mindig nem értük el. Aztán itt van a Galileo, itt van az egységes európai légtér, ez még mindig nem valósult meg. A kérdésem tehát a következő. Az önök véleménye szerint a tanácsban hogyan alakulnak majd ezek a kérdések, amiket az imént felsoroltam, és hogy önök mit fognak tenni annak érdekében, hogy végre előrelépés történjen ezekben a témákban, és elérjük a kitért célokat. Én úgy gondolom, hogy eléggé kétszínű az, hogy itt vagyunk egész nap, és szép szavakat harsogunk arról, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem, és utána pedig ezek mögött a szavak mögött nem láthatóak az aktív cselekvések, nem láthatóak a konkrét fellépések, mert a tagállamok nem fogadják el ezeket a célkitűzéseket, és a tanácsban megvétóznak nagyon fontos témaköröket. Tehát a kérdésem az, hogy önök mit tesznek annak érdekében, hogy ezek a témák előrébb jussanak, mert mi, mint parlament, egyszerűen ennél többet nem tehetünk. Egy kicsit már elegünk is van abból, hogy megszületnek a remek kezdeményezések, és utána mindent megállít és mindent lelassít a tanács. Ami a turizmust illeti, úgy gondoljuk, hogy a turizmus nagyon komoly növekedésnek nézelébe, az elkövetkezendő években, a 2030-ra akár 80%-os növekedés is megvalósulhat, és a jelenlegi alapinfrastruktúráink nem teszik lehetővé ilyen nagy mennyiségű turista fogadását. Elhangzott az, hogy Afrikában, hogy áprilisban a fenntartható turizmus érdekében új intézkedéseket indítanak majd el, és konferenciát szerveznek. Szeretném megkérdezni, hogy mik lesznek ezek a konkrét intézkedések. A régiók bizottsága már elég régóta kéri, hogy a tanács hatékonyabban dolgozzon együtt a regionális hatóságokkal. Baszkföldön például a tömegturizmus eléggé új keletű jelenség, és nagyon sok mindenben segítséget tudnánk nyújtani ennek a régiónak, hogyha hatékonyabban együttműködne a tanács a regionális hatóságokkal és választott képviselőkkel. Mindannyian együtt kell dolgoznunk, és tiszteletben kell tartanunk egymást, hiszen a gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásoknak csak is kizárólag közösen felelhetünk meg. Mivel beazonosítottuk már a kihívásokat és a problémákat, a kérdésem az, hogy pontosan mit fognak tenni önök ezeknek az érdekében. Köszönöm szépen, Dominik Riké, majd Táler asszony. Elnök úr, Köszönöm a szót, és köszönöm a minisztereknek is, hogy eljöttek. Elhangzott az, hogy első számú prioritásuk az európai közlekedési rendszerekre, a tentékre vonatkozik, ezek módosítására és az intelligens tentékre. Na most mindkét esetben én vagyok a jelentéstevő, a Tenténél, Marinescu úrral közösen társelőadóként, és az intelligens Tentéknél pedig én vagyok az egyedüli előadó. Szerintem a legfontosabb, hogy mindannyiunk érdekében ezeket a rendszereket működőképesé tudjuk tenni minél hamarabb, és aztán itt vannak még a környezeti és finanszírozási problémák is. Ezek a jelentések rendkívül fontosak számomra, és ezért örömmel hallottam, hogy önök is prioritásként kezelik ezeket a kérdéseket. Ami pedig a tanácsot illeti, hát a tanácsban ezek a tárgyalások egyelőre egészen pontosan a nulla szintjén vannak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a tanács nem javasol az égvilágon semmit. Én nem tudom, hogy ebből hogyan lehet trialógust kihozni, amikor a tanács egy nulla állásponttal rukkolt elő. Úgy gondolom, hogy így rendkívüli nehézségekkel tudjuk csak elindítani a trialógust. A kérdésem az, hogy önök szerint egyáltalán van-e lehetősége annak, hogy megállapodásra jussunk. A vélemények annyira különbözőek, hogy felmerül a kérdés, hogy egyetlen érdemese belekezdeni a trialógusba. Ami a beruházásokat illeti, számos olyan projektünk van, amely már mondjuk 8 éve működik, és folyamatosan 10-20-30-40-50 százalékkal nőnek évről évre a végrehajtási költségek, de közben a költségvetés pedig nem változik. Rendkívül fontos téma ez, és hogyha a tanács nem lép előre, akkor az óriási csalódottságot jelent majd a parlamentnek. Sokat beszéltünk a légi közlekedésről is, és hát itt van ugye a Brexit, és Gibraltár kiválásának kérdése nagyon komoly problémákat okozhatnak, és ennek ellenére egyetlen szót sem hallottam arról a fontos szövegről, ami a résidő kiosztásáról szól. Hét évet toporgunk ezen a szövegen, és nem jutunk előre, és most önök semmit sem nyilatkoztak erről a kérdésről, hogyan lehetne újraéleszteni a szlotok kérdését. Aztán a turizmus kapcsán is lenne egy kérdésem ugyanis önök elmondták, hogy a GDP 10%-át képviseli a turizmus, és a munkahelyek 8%-át, akkor mégis hogyan lehetséges az, hogy az Európai Unió képtelen arra, hogy önálló költségvetési sort helyezzen emögé az ágazat mögé. Számomra teljesen elképzelhetetlen ez. Kérdésem az, hogy mi az önök véleménye arról, hogy a tanács egyszerűen megingathatatlan. Talá, aztán aztán Vili úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bemutatót a meghívott minisztereknek. Ami a tentéről elhangzott, azt rendkívül érdekesnek találtam. Na most a kontinensünket össze kell kötni, 1,5 milliárd program összehangolásáról van itt szó, és nagyon sokat kellett harcolnunk ennek a rendszernek a felállításáért, és még így is folyamatosan el vagyunk maradva a célkitűzésektől és a határidőktől. Nagyon sokan nagyon sok erőfeszítést öltek a tentékbe, és ez mégsem működik. Osztrák tag vagyok ebben a szakbizottságban, és én úgy gondolom, hogy a TNT igenis alkalmas arra, hogy nagyon sok problémát megoldjon, különösen Ausztria nyugati részén. A kérdésem az, hogy önök szerint a tanácsban mégis mi a legnagyobb akadálya annak, hogy a tentés fájl nem halad előre? És hogyha mondjuk egy vagy két kívánságuk lehetne ebben a kérdésben, vajon mik volnának ezek? Köszönöm szépen. Taler asszony, Üri úr, aztán Haider úr következik. Önök úr, nagyon szégyellem magam, hogy elkéstem, bocsánatot kérek a kedves barátaimtól, magyarként szomszédainktól. Csak azért jöttem pedig most Brüsszelbe, hogy itt legyek ezen az egyeztetésen, mert délután már a Fituron leszek Madridban együtt a államtitkár úrral, miniszter úrral. Két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. A, talán az itt ülő képviselők nem tudják, nem ismerik részleteiben, hogy fél évről fél évre, amikor az elnökségek készülnek a saját időszakukra, akkor nagy küzdelem, hogy egyáltalán a turizmus bekerüljön a stratégiai anyagokba. Na most a horvát elnökség az, amely már két éve, államtitkár úrral szó találkoztunk, két éve készül arra, hogy az ő időszakában a turizmus hangsúlyos elem legyen. Ezért az egyik legfontosabb időszak következik aki amilyen lobbit most meg tud mozgatni a tagállamokban, a saját kormányzatainál, itt Brüsszelben, az most láthat konkrét eredményt, mert végre van egy olyan elnökség, amely partner. Úgyhogy köszönöm szépen mindazt az előkészítést, amit végeztek Fránó barátom, barátomék. Fánó barátomék. A két dolog, ami fontos most és konkrét. Az egyik, beszéltetek róla, de nem elég sokszor elmondani és a lobbit folytatni, ez a bizonyos MFF-ben a Sustainable Tourism Budget Line. A horvát elnökségnek szüksége lesz a támogatásunkra, mert lesznek ott bőven olyan kormányok, akik ezt nem akarják majd támogatni. Tehát a tanácsban is szükség van a segítségünkre, és bizony meg kell győzzük az Európai Bizottságot, mert egyelőre a bizottság sem támogatja ezt. Csak a parlament, amely pozitív választ adott, és amely pozitív álláspontot vett föl. Ebből, erről majd tárgyalunk még államtitkár úrral, hiszen a miniszteri, miniszteri, értekezett áprilisban és más informális meetingeken is lesz rá alkalmunk. Egy kérdésem van. Említetted államtitkár úr a harmadik országok felé való közös marketing munkát. Hogyha esetleg erről tudsz még valami részletet mondani, mert ebben a teremben könnyen lehet, hogy ülnek olyanok, akik ebben segítségre lesznek. Jó munkát kívánok mindannyiunknak, és akkor találkozunk a következő fél évben, remélhetőleg sokszor. Thank you very much. Uh... Köszönöm. Heider úré a szó most, aztán Stephanie Grünbeck következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkárok, én is nagyon sok sikert kívánok a elnökségükhöz. Három kérdésem van, mivel a első három órát a másik szakbizottságban töltöttem, lehet, hogy ismételt kérdések ezek tehát. Dánia, Luxemburg és Hollandia megállapodtak abban, hogy az euróvinyettát matricát bevezetik a nehéz teherautók számára, és az egész EU-ra ki szeretnék terjeszteni ezt a matricát. Vajon Horvátországnak van-e érdeke arra vonatkozóan, hogy kisebb gépenvek mint a személyautók is kiterjeszték ezt a matricát, szerintem nem lenne jó, de azért jól tudni, amik a szándékuk. A másik, Horvátország nem adott teljes listát a szponzorokat tekintve. Ez rendben is van, de a, a soros elnöksége során, de ezek némelyike az európai transzeurópai hálózatokkal kapcsolatban lehet, ezen szponzorok a némelyike, vagy a matricával kapcsolatban. Az európai közlekedési házatokkal kapcsolatban az Európai Unió jövőt illetően nagy prioritást élveznek, ezek különösen a régió bekapcsolásában, a keresztkapcsolatok, illetve a távol régió bekapcsolása ügyében, vajon van-e tervek arra, hogy hogyan csökkenthető a forgalom a közutakon. Én Felső Ausztriában élek, számomra rendkívül fontos, tudom, hogy egy nagyon résztes kérdés, és Nyilván nem haragszom meg, ha nem tudnak azonnal csípőbe válaszolni rá, de az én eh, a vonatkozó közlekedési eh, folyósó kapcsán milyen terveik vannak, és ne gondolkoznak ezen. Köszönöm szépen. Stefani Grünberg a következő, és Arman asszony lesz utána elnök úr. Mátusz úr, Vilarászony, nagyon örülök annak, hogy bemutatták a programjukat. Két kérdésem van önökhöz. Az első, inkább egyfajta bátorítás, mint zöld, támogatom az utasjogokat a vasúti közlekedésben. Fontos, hogy ez prioritás legyen mind a két témában, amelyet említettek, fontos ez. Egyrészt az intermodalitás, tehát a vasútra való átterelése a forgalomnak, meg a fenntartható turizmus szempontjából is, mert hogyha csak akkor fog ez működni, ha az emberek úgy érzik, hogy komolyan veszik őket, fogják akkor érezni, hogy az Európai Unió védi a jogaikat, mint vasúti utasok, és a Green Deal jelzéseiben is fontos, hogy ezt komolyan is vegyük, és érezzék az emberek, hogy komolyan vesszük ha a, legyenek a vasúti forgalomban átszállás jegyek, és a mobilitásukban csökkent képességű emberekre is gondoljunk, ez megint csak a turizmus esetében egy új formát jelenthet. És az is fontos, hogy kerékpárokat magusabb vessenek az utasok a vonatokon, ennyit az utasjogokról. Aztán azt kérdezem még, hogy az a feszültség ív, hogy a turizmusban nagyon fontosak és vonzóak az érintetlen természetterületek, és ez fontosak a biodiverzitás szempontjából, ugyanakkor az idegenforgalmi utak kiépítése, infrastruktúra kiépítése sokszor egymással szemben áll, ugye a, sokszor a parti területek már a tömeg turizmus célpontja, és igen-igen kiépültek, milyen új utakat tudnak a fenntartható turizmus érdekében kialakítani, vállalva a felelősséget is, hisz a helyi emberek, a helyiek nyilván szeretnének idegenforgalmi struktúrát kiépíteni, miközben az érintetlen természetterületeket is meg kell őrizni. Köszönöm szépen, képviselőasszony, most pedig Klotildár Armának adom meg a szót. Utolsó A Green New Deal aránytalan célokat tűz ki, amikor a meglévő célokat sem tudjuk teljesíteni. Néhány bottleneckről számolnék be az infrastruktúra építésben, Németországban, Svédországban nagy infrastruktúra beruházásokról született döntés, vasútépítésről, de mindkét országnak csökkentenie kellett a kereteket, a költségvetési pénzeket nem tudták elkölteni. Németországban nem volt elég mérnök, még Romániában is képeztek mérnököket a Deutsche Bahnnál, hogy a vasútépítést meg tudják valósítani. Svédországban hasonló a probléma. Franciaországban is rengeteg a gond az engedélyeztetéssel, a nagy beruházások nem indulnak el. Romániában is tudjuk, hogy nem sikerül a vasútépítést megvalósítani, több milliárdot nem tudtak így elkölteni. E tapasztalatok alapján miért nem támogatjuk úgy, ahogy az amerikaiak csinálták, hogy egy külön központot hoznak létre, mert a megvalósítás döcög, túl ambíciózusak a célok, sokkal nagyobb támogatást kell biztosítani. Riké úr is felvetette ezzel kapcsolatban, egy ablakos intézésre van szükség a megvalósításnál. Ez nem csak Kelet-Európára, hanem Nyugat-Európára is igaz, amikor ilyen léptékű beruházásokról beszélünk. Köszönöm. Köszönöm, kedves képviselőasszony. Ich bin Schattenberichterstatter für den Single European. Egyék meg, hogy egy saját kérdést feltegyek. A Single European Sky témában árnyékelődő vagyok. Évek óta el vagyunk akadva, nem tudunk tovább lépni, mert a tanácsnál van a labda, és elviekben a világ ugye a földgolyó forog tovább, de a jogszabályalkotás javaslat meg nem forog. Sehova se. Talán sikerrel járnak abban, hogy a horvát elnökség során megtalálják a módját annak, hogy valahogy e, ez az elakadás megszűnjön a tanácsnál, és a parlamentet is vonják be ebbe. A parlamentben van egy álláspont, a parlament kész arra, hogy egy gyors eljárásban előrelépéseket e, eszközöljünk a Single European Sky politikájában. Nagyon fontos a CO2 megtakarítások tekintetében is olyan témához, amelyet van az asztalon, és ahol csak hozzá kell fognunk, neki kell fognunk, konkrét és nagyon gyors eredmények érhetőek el, hiszen minden készen áll. Ezért kérem, hogy vigyék előre, gondoskodjanak arról, hogy új a bizottság és a tanács részéről új pozíciók alakuljanak ki, hogy közösen tudjunk egy olyan trilógusba kezdeni, amely eredményeket hozhat, hoz egy olyan témában, már mindent kiérleltünk, megvitattunk, csak most már meg kéne lépni. Most pedig megadom a lehetőséget, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Bilova úr először. Mislim da ima više pitanja nego kolega iz turizma, pa ćemo onda krenuti sa... Azt hiszem, hogy több kérdést kaptam, mint a kollégám, aki a turizmussal foglalkozik, úgyhogy kezdjük a közlekedéssel. Mindenkinek köszönöm ezt a nagyszámú kérdést, nagyon örülök neki. És tényleg úgy gondolom én is, hogy együtt dolgozva sokat érhetünk el. Több csoportra osztanám a kérdéseket. Ugye tartottam egy ismertetőt, aztán válaszoltam az első kérdés sorra. most pedig megpróbálok nagyon konkrét és rövid lenni annak érdekében, hogy tiszta képet kapjanak arról, hogy mit szeretnénk elérni az elnökségünk során. Az egységes európai égbolt és a légi utasok jogai. Sok kérdést kaptam megint ezekkel kapcsolatban. Hadd fogalmazzak világosan. A légi utasok jogainak az általános megközelítése. Szóval szeretnénk egy általános álláspontig eljutni a tanácsban, és ideig fogunk eljutni. Az elnökség alatt nincs 20-30 prioritásunk, szeretnénk azokra koncentrálni, amelyek megvalósíthatónak tűnnek. És az egyik ilyen az előrelépés a légi közlekedésben, ideértve az utasok jogait is, ami az egységes európai égboltot illeti, az Európai Bizottságnál van a labda, folyamatosan egyeztetünk, tárgyalunk az Európai Bizottsággal, és azt várjuk, hogy egy hónapon belül a bizottság új javaslatot nyújt majd be, és rögtön kezdhetjük ezt tárgyalni a tagállamokkal. Aztán a harmadik országokkal, Ukrajnával, eh, Tunéziával eh, szeretnénk megállapodni, ami a szlotokat illeti, erről is folyik a tárgyalás a bizottsággal, és eh, abban bízunk, azt várjuk, hogy a bizottság konkrét javaslatot is benyújtja. Ennyiben szólnék, tehát a légi közlekedésről. Most mi a helyzet a TEN-T korridorokkal és a Smart TNT-vel? Az új tagállamokat Nyugat-Balkánt, Dél-Kelet-Európát, de az összes többi tagállamot is szeretnénk összekapcsolni fenntartható, hatékony módon. Ugye vannak a fő korridorok, de van egy kibővített hálózat is, és a prioritásokban vállaltuk, hogy a gerinc koridorhálózatot előmozdítjuk, és májusban Sibenikben csúcs találkozót is szervezünk mindenkit, illetve minden érdekeltet meghívunk, és várunk oda, várjuk a javaslatokat nem lesz könnyű a folyamat, 2023-ra várjuk a lezárását, de mm, stabil alapokra akarjuk építeni a gerinc hálózatot, ami a Smart TNT-t illeti, a méretére, kiterjedésére vonatkozóan megállapodásra törekszünk, Tisztában vagyunk a tanács és a parlament álláspontjával, de más ügyekben is van ilyen nézeteltérés, mégis sikerül megállapodásra jutni. Bízom benne, hogy az önök elkötelezettségének is köszönhetően végeredményben jó megoldásra fogunk tudni jutni, ami kielégítő lehet. Deli úr azt kérdezte, hogy hogyan kapcsoljuk be az új tagállamokat, nyugat-balkáni országokat, délkeleten távolabbra elhelyezkedő országokat. Ehhez egy új Adriatika Unió korridort javasolunk. Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Szerbia már aláírt egy kezdeményezést az Alpok Nyugat-Balkán korridor kialakításáról, ami összekapcsolja majd Európa nyugati és délkeleti régióját, és új lendületet adhat a fejlesztésnek. A Green Deal-re is vonatkoztak kérdések, illetve a környezeti hatásokra. A Via Carpatia korridor egész Kelet-Európát összeköti. Az Európai Unió ez e korridorok létesítését támogatja is, és ez az intermodális összeköttetésekhez szorosan kötődik, így kevesebb széndiokszid kibocsátás történne, és a gazdaságaink hatékonyabbak, versenyképesebbek lehetnének nem csak Európában, hanem a világban is a zárószállításhoz a kikötőket kell fejleszteni, illetve a vasutakat és a folyami hajózási útvonalakat. A tagállamokban van tapasztalat ez irányban, így a miénkben is. Flegó úr Isztria megyére kérdezett rá. Ugyan olyan széndiokszid kibocsátási statisztikák készülnek itt, mint a többi horvát megyében. Örülök, hogy ez érdekli önt is. Mint új tagállam, Horvátország több mint egy milliárd eurót kíván befektetni a következő költségvetési időszakban még egy milliárd eurót szánnánk a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Nem örülünk a magas kibocsátásnak, és az olyan közlekedési módokat támogatjuk, amelyek környezetbarátak, de az Európai Unió támogatására nagy szükség van még viszonylag kis ideje vagyunk EU tagállam, és tudható, hogy nem mindig könnyű az EU támogatásokat lehívni. Mi a helyzet a szigetek összekapcsolásával, a szigeteken élők fenntartható életével? Dekarbonizálás, beruházások, tengeri környezet védelme, mindezekre többet kell szánni, különösen a hajók által okozott szennyezés csökkentésére. 2017-ben Valettában született egy megállapodás, és e mentén dolgozunk tovább és nagyon várjuk a Green Deal javaslatait e területen. Volt egy kérdés az infrastruktúrális beruházásokra vonatkozóan, hogy hogyan lehet összekapcsolni utakat, vasutakat a Green Deal-lel összhangban. Ez nem lesz könnyű, de tudni kell, hogy az európai alapokból csak szigorúan ellenőrzött módon lehet a támogatásokat igénybe venni. Az ilyen beruházásokra csak akkor adnak engedélyt, hogyha azok nem károsak a környezetre nézve, ezért készítik ugye a környezeti hatástanulmányt. Horvátország tisztában van vele, hogy ez egy nagyon bonyolult, nehéz folyamat, de mindenképpen támogatandó. Ami a vasúti utasok jogait illeti, Szeretném megismételni, hogy decemberben elfogadásra került az általános álláspont. Hamarosan megkezdődik a tárgyalás, és bízunk benne, hogy a közös kompromisszum is megszületik. Lezárhatjuk ezt az aktát. Most, ami azt illeti, hogy a tanács hogyan működik, röviden erről is beszélnék. Ugye a tagállamok felelősségéről van szó, nem csak arra a tagállamra hárul felelősség, amelyik elnököl, hanem a többire is. Az Európai Bizottság is visel felelősséget, meg önök, európai parlamenti képviselők is. Tudom, hogy önök a parlamenten belül dolgoznak, de a tagállamokat is segíthetnek meggyőzni, mert csak együtt tudjuk elérni azt, hogy a tanács átláthatóban működjön, és közelebb hozhassuk az európai intézményeket a tagállamok állampolgáraihoz. A kezdetektől fogva nagyon nyitott a horvát elnökség a média irányába, a nyilvánosság irányába, és ö, több konferencián is bemutattuk prioritásainkat Horvátországban. Nyilvánvalóan be fogunk számolni rendszeresen minden előrelépésről, hiszen azért vagyunk itt, hogy az állampolgárokat szolgáljuk. Köszönöm szépen az összes kérdést. Bízom benne, hogy sikerült mindenre eh, konkrétan választ adni, hogyha valaki gondolja, akkor még folytathatjuk bilaterálisan. Köszönöm, Bilare úr. Matusics úr. Köszönöm szépen. Szeretném csokorba fogni a kérdésekre adott válaszaimat, mert több téma többször is felmerült. Megemlíteném azt a kezdeményezést, amelyet a mi tett, a 300 millió európai költségvetési sorral kapcsolatban az új ben Jelenleg a tanács nem hajlik erre, de ez nem jelenti azt, hogy kimerítettünk minden mechanizmust, amely rendelkezésre áll. Ám az biztos, hogy a turizmust láthatóbbá kell tegyük, és az a célunk, hogy az elnökségünk utánra a turizmus jobb pozícióba kerül, mint előtte volt. Deli úr említette azt a témát, amely engem is foglalkoztat, az a bővítés. Valóban fontos számunkra, hogy valóban maradjanak kilátások a Nyugat-Balkán országai számára a csatlakozásra, és ezek a dél-kelet-európai országok, az általában a Nyugat-Balkának nevezünk, ugye, mindegyike szeretne tag lenni, és remélem, hogy Albániával és Észak-Macedóniával mi hamarabb megkezdjük a tárgyalásokat. A májusi csúcs pedig remélem támogatja ezen országok európai prospektusát, további táptalajt ad nekik majd, és nagyon sok kérdést érint ez, például a közlekedést is. De persze ehhez a feltételeket teljesíteniük kell. Ami azt a döntést illeti, amelyet a tanács kell hozzon a KKV-k belső piaci program általi finanszírozására. Ez egy átmeneti döntés, és nem, még nem minden most merítettünk ki, még vannak lehetőségek. Legúr és István, magyar barátom, akivel holnap is találkozom Madridban, és említette, a konstruktív vita fontosságát. Köszönöm Istvánnak, hogy jelezte és belátta, hogy Horvátország a turizmus témáját láthatóbbá igyekszik tenni az elnökség során, előre akarja vinni ezt, és reméljük, hogy ez minden ország számára hasznos lesz. A turizmus mindenki, tagállam, minden tagállam számára fontos, hogy Flego kollega mondta, több országban és piacon vannak már kezdeményezések, különösen a kínai és koreai piacok utazók több tagállamban túráznak, tehát ilyen körútokat tesznek. Szeretnénk megvizsgálni azt, hogy Európa hogyan tudja magát egészében prezentálni, bemutatni, mint utazási destináció. És hát tudod, most, ahogy mondta, azt, hogy mondta, valóban növekedni fog valószínűleg. A világ turisztikai szervezetének előrejelzés szerint növekedni fog a turizmus. Európa egésze készen kell álljon a e növekmény befogadására, megoldásokat kínálva. Ezek egyike lehet, ha diversifikáljuk a turizmusbeli kínálatokat, átirányítva a turizmust a kevésbé fejlett területekre is, olyan vidéki területeket is bevonva, ameddig nem élvezték annyira a szolgáltatásokat, és ez csökkentheti a hatalmas nyomásnak kitett destinációk terheltségét, leterheltségét. A turistáknak képestünk kell jelezni, hogy hol nagyon zsúfolt, hol kevésbé zsúfolt. A célpont, hogy megfelelően tudjanak választani, és mégis megkedjenek más területekre is, amelyek eddig kevésbé voltak a marketing tárgyai. Az átláthatóságról is kaptunk kérdést, a döntéshozatali folyamatok átláthatóságát, illetően a tanácsban. Tény, hogy Hát igyekszünk majd nagyobb átláthatóságot elérni. Persze itt a parlamentben minden átláthatóbb, és számunkra is fontos, hogy a polgárok jobban lássák a tanács működésének mikéntjét is, mert ez azt is jelezné, hol vannak kétségek, egyes kezdeményezések kapcsolatban, és számunkra is fontos lenne, mert látnánk, hol kell intenzívebb tárgyalásokat folytatni nemzeti parlamentekkel, meg tagállambeli kollégákkal. Azt hiszem, remélem a tanács meghallgatja majd az önök felhívását, és átláthatóbbá teszi munkáját. A vasúttal kapcsolatban igen gyakran merült fel ma, a vasúti közlekedés minőségének problémája. Ez nem is annyira az új közlekedés folyósók kérdése, hanem inkább azt követeli meg, hogy a már működő infrastruktúrát javítsuk fel, hogy keleten és nyugaton egyforma feltételek utaztassanak az emberek. Flego úr említette, hogy sokszor 2-300 kilométeres vasúti útra 10 órát kell utazni a vonaton Kelet-Európában. A fejlett országban sokkal nagyobb sebességgel mozognak a vonatok, sokszor 300 km h órával. Hát, hogy ezt kiegyenlítsük, ahhoz az infrastruktúrát kell javítani. Ha pedig ez megtörténik, akkor nyilván ki kell egészteni kerékpárútakkal, és ez különösen megint a vidéki területek vonzó képességét javíthatja, de mindenek a kulcsa a vasúti közlekedés javítása, minőségének javítása. Ez rendkívül fontos a turizmus szempontjából, és ennek szakbizottsága itt a kulcs szereplő. A természeti erőforrások pedig nyilván a turizmus célpontok természeti erőforrásnak számítanak, és e, természet és kulturális célokat úgy kell felhasználni, hogy fenntartható legyen mindez minden projektben, és ezek a megoldások majd védik a természeti és épített vagy kulturális erőforrásokat is. Hosszú távon tehát a turizmus fejlődése mindenképpen fenntartható kell legyen annak érdekében, hogy új munkahelyek nyílhassanak meg, és az emberek normális, kellemes életet élhessenek a, a turizmus által érintett területeken is, és olyan közlekedési móduszokra van szükség, amelyek révén a turisták civilizált, gyors és fenntartható módon érhetik el úti céljukat. Remélem tehát, hogy ez a mai vita is hozzájárul ahhoz, hogy a konklúziók májusban kielégítsék ezeket a célokat, és ami a, a régió bizottságában pedig márciusban lesz egy a fenn, turizmus fenntarthatóságának szentelt rendezvény, a régió, régió képviselői vesznek majd részt, akik megvitathatják ezen a fórumon például a Duna térségének ügyeit, amely a fő téma lesz egyébként ezen az ülésem, meg a turizmus kérdéseit más területeken is hangsúlyol a vidéki területekre. Még egyszer szeretném megköszönni önöknek a konstruktív vitát és a kérdéseket, és ezt a támogatást, ami rendkívül fontos ez számunkra a fél év során, meg a jövőből tevékenységeinkben is. Holnap Madridban arra törekszünk majd, hogy ezt a témát célszerűen vitassuk meg, azért, hogy a, a turizmus fenntarthatóbb legyen, hiszen az élet minden területére kihatással van. Köszönöm az általunk kitűzött célok támogatását. Mr. Belever. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy az önök számára is kiderült, hogy szakbizottságunk komoly tapasztalattal és tudással rendelkezik ezekben a témákban, és elkötelezzük magunkat, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeres legyen a horvát elnökség. Arra kérném önöket, hogy használják ki a tapasztalatunkat és a tudásunkat, hogy tényleg közösen jó eredményeket érjünk el. Remélem, hogy a jövőben is több ilyen konstruktív jellegű vitára kerül majd sor. A következő napi rendi pontunk 14.30-kor a tenté hálózatok, és akkor Deli asszony elnököl majd. Köszönöm.